Köszönöm. so let's take this yeah, 29 is... Okay, friends. Barátaim, elkezdjük a szavazást, és órákat fogunk szavazással eltölteni. Tehát fegyelmezetnek és hatékonynak kell lennünk. Ez azt jelenti, hogy a gépet használjuk majd, hogy lássuk a szavazási eredményeket. Tehát megnyitom a szavazást az Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökségről mellette. Név szerint géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is clear. Zárom a szavazást. Negyvennégy mellette, három ellene, nulla tartózkodás. A következővel folytatjuk. Ez is egy ügynökség. A CEDEFOP. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Negyvenöt mellette, három ellene, kettő tartózkodás. Áttérünk az Eurofoundra. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 43 mellette, 3 ellene, 3 tartózkodás. Áttérünk az EGF-re. Az el Attika témára. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 45 mellette, 5 ellene, és nulla tartózkodás. Áttérünk a balasz jelentésre. géppel szavazunk, hogy tisztességes eredményt kapjunk. Az A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Harkin asszony, van egy kérdése? Elfelejtettem a szavazókártyámat. Hát sajnos nem tettünk semmit. Zárom a szavazást. 47 mellette, 2 ellene, nulla tartózkodás. Az M kompromisszum a hetedik oldalon. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. 44 mellette, 6 ellene A 241-es módosítóra térünk hát a 9. oldalon. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tizenhét mellette, 33 ellene. A C kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást a C kompromisszumról. Negyvenhét mellette, nulla ellene. A teljes mértékben nem. 245-ös mellett ellene tartózkodás. Géppel szavazunk a 245-ről. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 47 mellette. Most a 246-os. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 43 mellette. 247-es első rész. Részenként szavazunk. Első rész, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Huszonnyolc mellette, 23 ellene. Második rész, 247-es, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva 45 szavazattal. 248-as oka fogyott, a T kompromisszum, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, 27-en mellette. A T alternatíva. Áttérünk a 17-es oldalra. Nem. 285-ös. 285-ös a 17. oldalon, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva 26 szavazattal. 287-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva 27 szavazattal. Az S kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. 27 szavazattal elfogadtuk. 292-es együtt a 293-assal. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 31 szavazattal elfogadtuk. A 24-es módosító Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 34-jel elfogadtuk. A 296 Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást elutasítva 44 szavazattal. A 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. Ez okafogyott. Áttérünk a D kompromisszumra. És most megnyitom a szavazást. Most zárom. 44 szavazattal elfogadtuk. Az e-kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. 47 szavazattal elfogadtuk. 25. oldalra térünk át. A 319. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 28 szavazattal elfogadtuk. A 320-as módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 28 szavazattal elfogadtuk. 325-ös. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 29 szavazattal a 326-os, a 327-essel együtt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 51 szavazattal elfogadtuk. G kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Elfogadtuk. H kompromisszum. A 28. oldalon megnyitom a szavazást. És most zárom a szavazást. 52 szavazattal elfogadtuk. A 31. oldalon vagyunk. Peti 25-ös. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A Peti 26-os, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva 37 szavazattal. A, a O kompromisszumról szavazunk, a BD kompromisszummal együtt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 32 szavazattal. Az AP kompromisszum, a 35. oldalon vagyunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 41 szavazattal elfogadtuk. A 382-es módosító, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Az AR kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást elfogadtuk 41 szavazattal. es 319, 391, 392, és megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, nem, elutasítottuk. 25 mellette és 26 ellene. Harminckilencedik oldal, az AS kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Együtt szavazunk a BF kompromisszummal. Megnyitom a szavazást. Az AS kompromisszum. A BF-fel együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 27 szavazattal elfogadtuk. Schulze úr, öné a szó? Elnök asszony, egy kis kérésem lenne. Örülnénk, hogyha nem mondaná meg mindig, hogy melyik oldal, mert nálunk a néppártnál más a számozás. Tehát elég, hogyha a számokat mondja. Megpróbálom. Nem tudom garantálni. 434-es módosítónál vagyunk. Megpróbálom említés nélkül hagyni az oldalt. Tehát a 434-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. elutasítva 46 szavazattal. A 435-ös név szerint szavazunk, és megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 436-os Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Zárom a szavazást. Elutasítva. 438-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 439-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 437-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 440-es. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 441-es. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Négyszáznegyvenhárom. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 444-es, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 445-ös név szerint. Elnök asszony, egy szavazatot, a 442-es esetében egy szavazat elveszett. Nem szavazunk. Most 445-ös, megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Elutasítva. 446-os, együtt a 447-essel, és most megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazat többséggel. 448-as. Megnyitom a szavazást. Elnézést, erről nem szavazunk. 449-es, megnyitom a szavazást a 449-esről. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 451, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30 ellene. 453-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva egy szavazattal, 34-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. A Peti 32-es a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négy ötvenhatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 457-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 458-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ú, kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. V kompromisszum. Megnyitom a szavazást. V kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. es Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Dupla V kompromisszum Megnyitom a szavazást. A néppár soraiból egyel többen szavaztak. W kompromisszum. Most lezárom a szavazást. 49-en szavaztak mellette, négyen ellene. Az AA kompromisszumra térünk át. Megnyitom a szavazást az AA kompromisszumról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 53-an szavaztak mellette. 41-es. Nem javítja magát az elnök. Az 5.14-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Az 5.14-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A, B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 43-as kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Carried by 48 votes. Compromise. Elfogadva. Az AC kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Peti 37-es következik. Megnyitom a Peti 37-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Peti 38-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. A Peti 39-es a következő, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Az AG kompromisszumra térünk át, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Az 562-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 45 mellette, Az 51-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az 569-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az 570-es a következő, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Az 571-es következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Az 572-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az 575-ös kompromisszumra térünk át, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az AM58-as kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az 589-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. A 589-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az 54-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Elnézést, javítja magát az elnök. Először az 53-asról szavazunk. Az 53-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást az 53-asról, megnyitottuk, illetve elfogadtuk. Most következik az 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az I kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A K kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 58, illetve 48 mellette. A J kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 622-es, a 623-assal együtt, illetve a 624-es és a 625-ös is ide tartoznak. Mellette megnyitom a szavazást, javítja magát az elnök, lezárom a szavazást elfogadva. Hat os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. amendment 628. 628-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 629-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 630-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hat harminc hatos, megnyitom a szavazást. A 636-osról lezárom a szavazást, elutasítva. 637-es, 638-as és 639-es ezekről együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hat negyven hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az elkompromisszum következik. Az elkompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az AT kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Az AU kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, az 657-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 658-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 659-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 660-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 661-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nem javítja magát az elnök. Elfogadva 28-an szavaztak mellette. 662-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 663-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 664-es okafogyottá válik. Így a 666-os következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hathatvannyolcas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 669-es, a 670-essel együtt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 671-es, 672-essel együtt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 674-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Uh, amendment 607. 675-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 677-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 678-as a 679-essel együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 680-as a 681-essel együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 58-as, nem, javítja magát, de vagy mégis mondja az annak azt, hogy 58-ason megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 682-es módosítóról szavazunk. 682-esről, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hát, 80. Hármasról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 59-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatvanas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 684 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 61-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 685-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 686-os módosító és 687-esről, ezekről együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Peti 42-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 41 igen szavazattal, 688-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 689-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 690-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 690-es, 694-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 695-ös módosító. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik az egyes módosító. 94. oldalon tartunk. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóra. Tehát nálam ez 94. oldal és még mindig szavazhatnak, de most már lezárom. 52 szavazattal megszavaztuk. Következik a 62-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 52 igen szavazattal. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen szavazattal elfogadva. BA kompromisszum, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. 50 szavazattal elfogadva, Peti 1-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Peti kettes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Peti hármasról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. BB kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 76-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25 igen szavazatta. 67-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 44 igen szavazattal. Peti 4-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Peti 5-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 igen szavazat, 0 ellenszavazat. Következik a Peti 6-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, Peti 7-es. Lezárom a szavazást. megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. 51 igen szavazattal elfogadva. Következik a 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítva. B kompromisszumról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadva 50 igen szavazattal. 5-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 44 igen szavazattal. 80-asról és 81-esről szavazunk részenként. Kezdjük az első része. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom a szavazást. 80-asról és a 81-es módosítókról. Második részéről szavazunk a, a 80-as és 81-es módosítónak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 82-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 7-es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 84 esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. BC kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. BD kompromisszum. Nem, javítja magát a szállag BE a 101. oldalon, erre a kompromisszumról szavazunk. BE kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 113-as módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. es módosítóról szavazunk. Elnézést kér az elnök előbb még a BG kompromisszumról is szavazom megnyitom a szavazást a BG kompromisszumra. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És most pedig a 124-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 125-ös módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, A szocialisták részéről egyel többen szavaztak, Rendben, ezt elrendeztük. Elfogadva. ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Következik BH kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. BH-ról szavaztunk, és elfogadtuk 51 igen szavazattal. Következik a 128-as módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 129-esről szavazunk úgy szintén név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Következik a 130-as módosító. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazzunk erről is. Most pedig lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a Peti 10-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nem, nem, korrigálja magát az elnök, azt mondja, elfogadtuk. Peti 11-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. BI kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 46 igen szavazattal. 134-esre szavazunk, úgy szintén név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 135-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 48 igen szavazattal. Következik 136-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. BJ kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Most zárom le. 52 szavazattal megszavaztuk. Következik a BK kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 148-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. BL kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. 43 igen szavazattal megszavaztuk. 152-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. BM kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. BN kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. 37 igen szavazattal elfogadva, 153-as módosító, nem elnézést, az oka fogyottá vált, következik a 154-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést, szót kértek? Technikai hiba merült fel. Ismételjük meg. Rendben. A 154-esről remélhetőleg sikerült szavaznunk, és el, elutasítottuk. Következik a 155-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. BO kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Következik a BP kompromisszum, BP, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, következik a BQ kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva BR kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 173-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. 173-asról szavaztunk, és elutasítottuk. 174-es a következő, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 175-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. BS kompromisszum a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. B. T kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. And the vote. Zárom a szavazást. elfogadtuk. 52 szavazással. Peti 17-es. Zárom a szavazást. Elutasítva. BU. Megnyitom, zárom a szavazást. Elfogadtuk. 185-ös módosító, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk a 187-esre. 187-es. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Elutasítva. 188-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. A 188-as módosító. Elutasítva. BV kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 189-es, nem, ez okafogyott. Akkor áttérünk a 190, 191-es és a Peti 18-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a BW-re. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást elfogadtuk. A BX kompromisszumra megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 45 mellette, 8 ellene. 196-os, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 100. 198-as, megnyitom a szavazást. A 198-as. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 199-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 200. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 508-as, megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 509-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Negyven módosító, negyvenes. megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor most a jelentés tervezetről szavazunk a módosítókkal egyetemben. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. akkor. most az intézmény közi tárgyalásokról szavazunk, hogy tárgyaljunk-e, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 32 mellette, 17 ellenzi, 3 képviselő tartózkodik. Köszönöm mindenkinek. A szavazási készségük bemutatását. Okay, friends. Rendben, barátaim. elkezdünk szavazni az Európai Munkaügyi Hatóságról. Jungérius asszony, szavazni szeretnénk. És pedig a munkaügyi hatóságról szavazunk. A 47-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. A 47-es, tehát az Európai Munkaügyi Hatóságról szavazunk. Zárom a szavazást. Elutasítva. A bizottság javaslatára térünk át a címről. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A TRAN 2-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát az egyes és a TRAN 2-es módosítója. Megnyitom a szavazást. A bevezető hivatkozásról van szó. És most zárom a szavazást. Az egyes bevezető hivatkozás TRAN 2-es módosítója. Elutasítva. Juri kettes, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A egyes fejezet 257-es mellett ellene. Ezt géppel csináljuk. 257-es. Zárom szavazást. Elutasítva. A 258-as, Juri 27-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes. Megnyitom a szavazást. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Kettes kompromisszumról. Áttérünk a hatos kompromisszumra. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elfogadtuk. Juri 31-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Kettőszázhetvenkilences. megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. áttérünk a Juri 33-asra. Nekem a 13. oldalon van, tehát a Juri 33-as. A Juri 33-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva a TRAN 28-as, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Háromszázharminckettes, nem? 332-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. as 333. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Tizennégyes kompromisszum, megtalálták? Mellett. 14-es kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tizennégyes kompromisszum. Nekem a 22. oldalon van. Megnyitom a szavazást. Zárom. A 14-es kompromisszumról elfogadtuk. Áttérünk a 30. oldalra, ahol a 15-ös kompromisszum található, és ezzel megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. A 15-ös kompromisszumról volt szó. Elfogadtuk 46 szavazat többséggel. Áttérünk a 33. oldalra. A 463-as módosító. 463-as módosító. A 33. oldalamon van. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 16-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. 16-os, igen. Mm, zárom a szavazást a 16-os kompromisszumról. Negyvennyolc szavazással elfogadtuk. 17-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Negyvenhat szavazattal elfogadtuk. We proceed to... Áttérünk a 475-ös módosítóra, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 18-as kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A budget 12-es a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 20-as kompromisszum a következő, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 21-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, Az 504-es módosító következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 27 mellette, átérünk az 505-ösre, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, a budget 13-as következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, A Júri 46-os a következő, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, Az 506-os a következő, illetve visszavonva az 507-esről szavazunk, illetve az 508-asról. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. Az 509-es és az 510-es és 11-es, valamint a Júri 46-osról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. A 23-as kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 50 mellette egy ellene. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 528-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 529-es, illetve nem javítja magát az elnök. A Juri 46-osról szavazunk. Júri 46-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 530-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 531-esről nem szavazunk, az 532-es a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 5.33 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 5.34-es, megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 25-ös kompromisszumról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva Az 50-es oldalra lapozunk. Huszonnyolcas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Huszonkilences kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 29-esről. 45-en mellette, egy ellene elfogadva. Részenkénti szavazás következik. Első rész, a 630-as első része. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 29A, kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 30-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, hat 12-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 31-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 32-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 33-as kompromisszum az én anyagomban az 58-as oldalon, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 650-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva a Júri 49-es a következő, Júri 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 651-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 655-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. os megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 35-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadva. A Júri 50-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 667-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva Hat. 668-as, 668-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 669-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, a TRAN 55-ös a következő, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, A 670-es a következő, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 671-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 672-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 673-as, Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 677-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva a Júri 50-es, a következő megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva Tran 56-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 676-os, eh, a Júri 50-essel együtt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 36-os kompromisszum, Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A Júri 50-es a következő. Megnyitom a szavazást. Lenez úr, csak egy rövid technikai megjegyzésem van. A 36-os kompromisszumról, amikor szavaztunk, akkor a júri 50-esről szavaztunk, eh, mert ez a 605-ös módosítóval volt azonos. Ez a négyes bekezdése korrespondáló rész. Have you all voted? Mindenki szavazott a Júri 50-esről? Rendben. Elutasítva. 680-as 679-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 680-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva a FAM 34-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. A FEM 34-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást. Elutasítva. A 681-es és a Júri 51-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Elutasítva a TRAN 52-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 682-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 67-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hat 90-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 691-es, a TRAN 60-assal együtt, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva. A TRAN 61-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 692-es, a Júri 51-essel együtt, a FEM 62-es, nem javítja magát az elnök. 692 és a Júri 51-es a következő. Megnyitom a szavazást. Együtt szavazunk. Lezárom a szavazást. A TRAN 62-esről szavazunk. Csak a TRAN 62-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Sorry, yes. Elnézést, igen. Mikrofon nélküli felszólás nem halljuk. The result of 692. The result 69 es eredménye lenne a kérdés. Kilenc igen szavazat, 36 ellen szavazat, és egyetlen tartózkodás sem. Köszönöm szépen! Következik Kósa úr módosítója, 693-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A FAM 35-ös következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 694-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 25-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hat osról megnyitom a szavazást. Lezárom. Harminckilenc ellenszavazat, tíz igen szavazat. Elutasítva. 697-ről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Következik a Trán 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva egy szavazattal. Júri 51-esről szavazunk együttesen a 698-as módosítóval. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a Júri 51-es. Magában megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva 38 igen szavazattal. 13-as cikk. Itt az el, hogy ne szavazzunk. Akkor következik a 37-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 43 igen szavazattal. Következik 38-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 40 igen szavazattal. Következik a 39-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 45 igen szavazattal elfogadva. Következik a 40-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 47 igen szavazattal. 41-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 41-es kompromisszumot elfogadtuk 46 igen szavazattal. 42-es kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. 47 igen szavazattal elfogadva. Következik 754-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 43 szavazattal. Júri 52-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 44 szavazattal Júri 52-esről megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva 42 szavazattal. Következik 755-ös módosítom megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 42-vel. 43-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. 44 igen szavazattal megszavazva. 769-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. következik 770-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 771-esről szavazunk együttesen a Júri 54-jel, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 45 szavazattal. Következik a 44-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 43 igen szavazattal. Következik a 778-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 779-ről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 780-as módosítóra szavazunk a júri 55-össel együttesen. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a Libe 46-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 781-es módosító és a 858-as, ezekről együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a 45-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva 43 igen szavazattal. 795-ös módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 45A kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva 47 igen szavazattal. Következik 46-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 39 igen szavazattal. Következik a 47-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 40 igen szavazattal. Következik a 822-es módosító, ez a 83 oldalon található. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Negyvennyolcas kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 48-as kompromisszumról szavaztunk, 46 igen szavazattal elfogadtuk. Elnézést. Szóval ki közben. Elnök, és következik a FAM 38-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik 831-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 42 szavazattal elfogadva. Következik a, a Libe 49-es. Megnyitom. Libe 49-ről nyitva, most pedig lezárom. Elutasítva. Júri 58-ról szavazunk. Megnyitom a szavazást. lezárom elutasítva. 830-as módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 45 szavazattal. es módosító. 8.34-ről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 44, 45 szavazattal. 8.36-osról szavazzunk a júri 61-jel együtt. kompatibilisek, tehát 835, júri 61 kompatibilisek, e, ennek kell ott állnia mindenkinél. Aztán 836-ról a júri 62-essel együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Nyolc harmincetes jön? Nem. A 838 ra Megnyitom a szavazást. 838-ról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 839 ra megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Nyolcszáznegyvenkettesről szavazunk. 842-es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom. 40 igen szavazat, 8 ellen szavazat elfogadva. 49-es kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Leszerem 46 igen szavazattal megszavazva következ a 8 52-es módosító, megnyitom a szavazást, le, lezárom. Elfogadva néhány szavazattal. 855-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Következik a Júri 69. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 856-os, együtt a Júri 70-essel, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik 857-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 49A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen. Elfogadva. Következik az 50-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, 42 igen szavazattal elfogadva. Következik az 51-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 48 igen szavazattal. 52-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 47 szavazattal. 897-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Júri 73-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Következik a 898-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva két szavazattal. 899-esre szavazunk. Megnyitom a szavazást. Le, lezárom. Elutasítva. FAM 42-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a 900-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 901-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva 46 szavazat, 902-es következik. Lezárom. 45 szavazattal megszavazva 903-as következik. Lezárom. Elutasítva. 905-ösről szavazunk együttesen. Igen. 904-es az okafogyottá vált. Mikrofonon kívüli hozzászólás. Köszönöm. Itt az áll, hogy a 900 négyről nem szavazunk, az 50-es kompromisszumot elfogadtuk. De az előbb szavaztunk egy másik módosítóról, és ott is az állt, hogy, hogy okafogyottá válik, hogyha az 50-es kompromisszumot elfogadjuk. Tehát most akkor a 904-ről szavazunk, vagy nem szavazunk, én ezt most nem értettem. Yes, well. Uh, igen. A, igen, ez, a, ez a 900-as, az, uh, mivel elfogadtuk az 50-es kompromisszumot, ez most okafogyottá válik. És igen, a Juri 62-es és a 836-ost is megszavaztattuk, pedig ott áll a listán, hogy az 50-es elfogadása esetén ezek okofogyottá lesznek, és mégis szavaztunk róluk. Hogyha jól értem, az előző szavazás esetén ott volt, hogy ha az 50-est elfogadjuk, akkor a többi az okafogyottá válik, de a zöldek eh, ezt nem fogadták el, és ez a 904-es teljes mértékben a kompromisszum hatája alá esik. Tehát akkor okafogyott. Igen, ez így helyén való. Akkor ezt kivettük. akkor most értjük, hogy mi történt, és a 905-ösre térünk át, és a Juri 74-es. Megnyitom a szabadást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-4 a FAM 43-as, Ó, a budget 18. Elnézést. A budget 18-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Köszönöm. Akkor most a FAM 43-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. FAM 43-as. Elutasítva. 906-os módosító. Zárom a szavazást. 42 szavazattal elfogadtuk, a budget 19-es. Megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. 39 szavazattal elfogadtuk. A Juri 75-ös, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást. Ó, egy szavazat többséggel, 22 szavazattal fogadtuk el a FAM 44-es, és megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Egy szavazattal elutasítva. A 907-es, 908-as együtt. És most zárom a szavazást. áttérünk a Juri 66-osra. Elnézést, elnézést. A 908-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom. A 908-as. Zárom a szavazást. Elutasítva. Juri 76-ról megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 909-es. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös kompromisszum. Elnök. Elnök asszony elnézést. Hagyna szavazni időt? Tehát néhány másodperccel több az nem számít, hát amíg az elektronikus szavazás eredménye megjelenik néhány pár másodperccel több. Hagyjon időt a szavazásra. Természetesen, természetesen. Ez egy rendkívüli szavazás, órákig szavazunk fontos jelentésekről, de lelassítjuk, hogyha igény van rá. A többség azt szeretné, hogy gyorsítsunk. 55-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 47-es, igen, há, mellette, három ellene. Áttérünk az 56-os kompromisszumra. Megnyitom a szavazást az 56-osról, és a szavazást most lezárom. 48 mellette, egy ellene, 922-es módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 923-asra térünk át. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 44 szavazattal elit, elutasítottuk. Áttérünk az 57-es kompromisszumra. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 42-en támogatták. Libe 52-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. elutasítva, 26 szavazattal, 926-osról szavazunk, a Juri 78-assal együtt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Három szavazat többséggel elutasítva. A Libe 53-as, a bagy... Elnézést. Libe 53-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Budget 21-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 38-as, Libe 54-es és a Juri 79-es együtt. Zárom a szavazást. Elutasítva. A Júri 80-as. Zárom a szavazást. Elutasítva. 58-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 43 szavazat szavazattal elfogadtuk. A 932-es, a Yuri 81-essel együtt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 933-as módosító együtt a Juri 82-vel megnyitom. Zárom a szavazást. Egy szavazat többséggel elutasítva. 43-as, a 934-es módosító, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. a 935-ös. Erről szavazunk, igen. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 936-os, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 41 szavazottal elfogadtuk, a Libe 55-ös, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Juri 83-as, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 43 szavazattal elfogadtuk. 59-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 45 mellette, 4 ellene. akkor 105-ös oldalam a 64-es kompromisszum mellett ellene 64-es kompromisszum. A 61-es, 62-es és a 63-as kompromisszum blokkban megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 44 mellette. áttérünk a preambulum bekezdésekre, az 1-es, 54-es, 55-ös, Juri 3-as, Libe 1-es. Ja, akkor jó, elnézést. Tehát preambulum bekezdés, 54-es módosító. Megnyitom a szavazást, zárom. elutasítva. 55-ös. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Júri 3-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Libe 1-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Kettes preambulum bekezdés, 56-os módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. 57-es, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Tran 3-as. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazat többséggel. 58-as módosítóra térünk át. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Egy szavazattal elutasítva. 59-es módosító. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazattal? Nem. Nem. A Libe 2 és a Juri 4-es együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom. 42 szavazattal megszavaztuk. Libe 3-as. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva, 29-17 ellenében, Libe 5-ös, megnyitom. Zárom a szavazást. 37 szavazattal elfogadtuk. A hármas preambulum bekezdés. 60-as módosító, megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. 61-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 3-as. Libe 7-es, Juri 5-ös együtt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 27 szavazattal. Libe 8-as. Nyitom a szavazást. Zárom. A Libe 8-asról a szavazást. És 40 mellette, 7 ellene. 62-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. A 62-esről a szavazást zárom, elutasítva 27 szavazattal, 63-as módosító, nyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. 27 szavazattal elutasítva. Egyes módosító, Lennars képviselőtől. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 37 szavazattal sikerült elfogadni. 4B preambulum bekezdés. Nyitom a szavazást. 64-es módosító. Megnyitom a szavazást, most zárom a szavazást. Elutasítva. Libe 6 Nyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Elutasítva. 65-ös módosító, nyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 66-os módosító, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 67-es. Megnyitom a szavazást. Oka fogyott, a 67-es oka fogyott. We... Yes, and Libe 4 falls too, so we go directly to compromise 4. Négyes kompromisszumra térünk át. Négyes kompromisszum. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a négyes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 86-os módosító következik, megnyitom a szavazást. A 86-os az én anyagomban a 112-es oldalon van, lezárom a szavazást elutasítva. négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 101-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 102-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva, budget 1-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, a Libet 11-es, szóbeli módosító, a szocialisták nyújtották be, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tizennégy A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 114-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 115-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, Júri 9-es a következő, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 60-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a Libet 14-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, as módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Júri 10 következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a Júri 10-esről elutasítva 132-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a 132-esről, elutasítva a Libet 15-ös következik, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14B kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 142-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva Tizenöt a kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 157-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 158-as megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 159-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva a Júri 13-as a következő, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. ha 160-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 162-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 163-as, a libet 16-ossal együtt, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva a Tran 10-es a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A preambulum bekezdése következnek a 14-es és a 26-os kompromisszum Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A 173-as módosító következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, it's um, in my, on my page it's 123. Az én anyagomon a 123-as oldalon van a 173-as módosító. Erről van szó. I will dream about these nightmares. Biztos kísérteni fog még ez a szavazás a rémálmaimban is. 173-as. Akkor még egyszer szavazzunk? Rendben, szavazunk még egyszer a 173-asról. Illetve nem, mondja az elnökasszony. A 36-os A kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. And the vote. Lezárom a szavazást. 44 44 mellette elfogadva. We go to uh, recital 16. 16-os preambulum bekezdés. 181-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 182-es módosító, Szavazunk a 182-esről. Szavazunk a 182-esről. Értem a tiltakozókat, de a 182-esről megnyitom a szavazást. Szavazunk. Köszönöm. A Tran 13-as a következő, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A FAM 6-os következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a FAM 6-osról. Elutasítva. 42A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyvenhárom A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 201-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 53-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 210-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettő tizenegyes módosító Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, ötven hármas, 64-es kompromisszum, Az 54-es kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Kettő as együtt a 2219-essel megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva. A budget 3-as következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 220-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva a TRAN 17-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a TRAN 17-esről elutasítva. 221-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva a Júri 20-asról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elutasítva. A Libe 22-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 25-ös A preambulum bekezdésről és a 222-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. A budget 4-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva az 59-es A kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva a 44-es A kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 229-es módosító következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. to FAM 8, and uh, the vote is open. Megnyitom a szavazást a FAM módosítójáról, lezárom a szavazást, elutasítva a FEM 9-es a következő, lezárom a szavazást, elutasítva, a 65-ös kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A 241-es következik a 133-as oldalon. Tehát a 241-es módosítóról szavazunk. Risotto asszony módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettőszáznegyvennégyes módosító Megnyitom a szavazást a 244-esről. And um, Most pedig lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik. 249-es módosító. Megnyitom a szavazást. 249-ről szavazunk, Teri Reintke módosítója. Megnyitottam a szavazást, most pedig lezárom. Elutasítva. FAM 10-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a 27-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 43 szavazattal. Következik a 66-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. 66-os kompromisszumról lezárom a szavazást. Elfogadva 39 igen szavazattal. Következik a Júri tehát Júri 25-ös módosító 37 ös prambulum bekezdésről Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítva. 256-os módosítóról is szavazzunk így. Teri rendke módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Libe 26-os következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Öt szavazat többséggel leszavazva, és akkor most a jelentős tervezet egészéről következik a záró szavazat, szavazás elektronikusan. Rendben. 33 igen szavazattal, 6 ellen szavazattal, 9 tartózkodással elfogadtuk. És köszönjük. Köszönjük. És az intézmény közétárgyások megindításáról is szavaznunk az előadó ezt is javasolta. Még egyszer megnyomjuk a gombot, ki szavaz mellette, ki támogatja, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat, az igennel szavazzam. Rendben, akkor lezárom a szavazást. 33 igen szavazat, 9 ellen szavazat, 6 tartózkodás. Köszönöm szépen, ez igazi maratoni szavazás volt. De még, még nem értünk a végére. De akkor 5 perc szünetet tartunk rendben. Hát még két további napirendi pontra szavazunk, de 5 perc szünet addig is. It's, uh, uh... Okay, friends. Uh... Kedves barátaim, a szavazás derékhadát nagy többségét letudtuk, de már nincsen már további két óra, de 30 perc, ha hatékonyak vagyunk, az még szavazással fog telni. Hát, foglaljunk újra helyet, gyűjjünk itt össze, szedjük össze magunkat, meg fogjuk nyerni ezt a csatát. She wanted now. Yeah, yeah, right. Hmm? Yeah. Minority opinion. Yeah. Okay, I'll give the floor to... Rendben, akkor Melán asszony kért szót, meg is adom neki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük, hogy mindenki egy kis lélegzethez jutott. Mi a kisebbségi véleményének szeretnénk hangot adni az Európai Munkaügyi Hatóság kapcsán. A francia küldöttség a egyszerűen elutasította a dossziéval történő munkát, különböző okoknál fogva mi nem vettünk részt ebben, hiszen nem kielégítőek az eredmények a bizottság részéről, amiket kaptunk, és, és a bizottság úgy gondoljuk, hogy hatékonyabban kellene, hogy eljárjon az, hogy a központosítás itt ilyen megszűnik vagy gyengül, az még nem jelenti azt, hogy az ügynökségek valóban a céljukat el is tudják érni, és mindenképpen át kell dolgozni ezt a szöveget. Az ügynökség jelen formájában nem lesz képes arra, nem fog azokkal az eszközökkel rendelkezni, amelyek lehetővé teszik a kívásokkal való megküzdést és a feladatai ellátását. Köszönjük szépen! Elnök az, az FF kollégásnak elmondanám, hogy jó lenne ott, jó lett volna, ha az árnyék előadó üléseken legalább egyszer megjelentek volna a francia küldöttség részéről, és akkor láthatták volna, hogy mit is teszünk. Elnök, köszönöm, viszont akkor most, most rátérünk a szavazásra. A munkájuk során rákkeltő anyagok és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitelt munkavállalók védelméről szól a következő jelentős tervezetünk. Kezdjük a szavazást a 11-es kompromisszumról, és most készfeltartással szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva következik a 14-es kompromisszum, mellette ellene, tartózkodás elfogadva következik a hármas kompromisszum a harmadik oldalon, legalábbis az én változatomban. Mellette kiszavaz, ellene. Tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk. Hármas kompromisszumot ellenőrizzük elektronikus úton. Hármas kompromisszumról szavazunk. Harminckét igen szavazat, három ellen szavazat. Következik a 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 2-es 3-as okafogyottá vált, 29-es módosítóra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 39-es következik mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 39-est. Leszárom a szavazást. 32-es módosító mellett szavaztak 25-en, 16-an ellene. Következik a 4-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es preambulum bekezdés kapcsán a Júri 6-osról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenhármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatvanhármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene Ellenőrizzük a 11-es módosítót. Rendben. És az eredmény 14 igen szavazat, 29 ellen szavazat. Jó, ha ezt számszerűsítve is látjuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jön a 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás azt mondom, elfogadtuk. Júri 14-es nem, az fogyottá vált, akkor 71-es módosítóról szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. 74-es módosított ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Hetvennégyes. Lezártam a szavazást elutasítva egy szavazattal. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júli 15-ös okafogyottá vált, következik a 17-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig akkor a jelentés tervezet egészéről záró szavazás elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 igen szavazattal elfogadtuk, és nem volt egyetlen egy ellenszavazat sem. Köszönet az előadónak. És akkor szavazzunk az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló döntésről, és az előadó javasolta ezt így, ebben a formában. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom és ezt támogatták, úgyhogy köszönet illeti az előadót, aki rengeteg munkát végzett, és nagyon nagy jelentőségű munkát végzett. Következik a véleménytervezet a jogok és értékek program létrehozásáról. A szavazást pedig az egyes módosítóval kezdjük, mellette ellene tartózkodás. Én hm, úgy látom, hogy elfogadtuk. De ellenőrizzük rendben. Tehát itt a címmel kapcsolatban az egyes módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 81-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőriznünk kell. 12-es módosító esetében nem egyértelmű az eredmény. Most lezárom a szavazást. Elnézést, nem emelték fel a karjukat, 32-en szavaztak mellette. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 102-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva 103-as módosító 103-as mellette kiszavaz, ellene tartózkodás, ellenőrizik a 103-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva valóban. Következik a 104-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító az előadótól, aki ezt támog, aki eh, szóval mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 106-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva 22 ellenszavazattal. Következik a 16-os módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 16-os. Hagyítom a szavazást. Lezárom. Elnézést. 33-an szavaztak ellene. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 108-ast. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva néhány szavazattal. Következik. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 28 as Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 35, igen, szavazat. Hát valami fura van itt a levegőben. Igen. Par manque d'enthousiasme, ne lève pas forcément tous la main, mais on voit les... Látjuk a, a, az árnyékjelentéstevőket, és hogyha ők a nagyvonakban meg tudnak áll, podni, akkor nem gondolom minden egyes alkalommal ezeket ellenőrizni kéne, hogyha ugyanabban az időben teszik fel a szocialisták és a néppártiak a, a kezüket, akkor 33-34 uh, szavazat lesz a végeredmény, tehát ezt nem kell folyamatosan verifikálni, úgy gondolom. Well, I'm grateful if you raise your hand. Especially since... Én azért örülök, hogyha felemelik a karjukat, hiszen már órák óta szavazunk, és mindig elfáradtunk, de most már végigvisszük 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elfogadva. De ellenőrizzük a 33-as rendben. Rendben. Elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító. Elnézést, korrigálja magát az elnök. Persze, előbb 36-os módosító, 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 48-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös nem, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös preambulum bekezdés. 8-as módosító. 8-as módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es kompatibilis a 9-essel, akkor következik a De 71-esre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette <laughs> tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 77-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 80-as módosító, nem, 78-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a 80 mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 80-ast. Addig a torkomat is megköszörülöm. Zárom a szavazást. Elfogadtuk 25 szavazattal. A véleménytervezetről módosított formában név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást, és zárom a szavazást. Az eredmény pedig 38 mellett, 2 ellene és egy tartózkodás. Köszönöm szépen! ezt a borzalmas napot. Ha még, de van még egy szavazás. Nem egy prezentációnk van. És biztos vagyok, hogy sokan itt maradnak, hogy meghallgassák. And, uh, uh, to be polite, uh... Legyünk udvariasak. Andra Brotelst meghívtuk, aki az EcoRIS projektvezetője, és arról beszél majd, hogy hogyan lehet a kettősséget enyhíteni a munkaerőpiacon. Ez pedig nagyon fontos számunkra. Tehát Remélem, hogy néhányan itt maradnak és meghallgatják a prezentációt. És hogyha úgy tervezik, hogy nem maradnak és nem hallgatják meg a meghívott előadónk beszédét, akkor csendesen hagyják el a termet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és hálás vagyok azoknak, Egy rövid tanulmányt szeretnék bemutatni. Az Ecoris szervezetet képviselem, és Németországban folytatunk tanulmányokat a munkaerőpiacról. És megnézzük, hogy hogyan tudjuk a kettősséget megkerülni. Szeretném bemutatni a legfontosabb eredményeket. Miért akartuk kutatni ezt a témát. Egyre több az ideiglenes munkavégzés, az atipikus munkavégzés, az ideiglenes munkavégzés nagyon jellemző most a kölcsön munkaerőkkel. Néhány országban egész 15%-ig is felmegy a kölcsön munkaerő, mint például Portugáliában, Hollandiában, Lengyelországban. Hogy ez hogyan hat ki az emberekre, azt láthatjuk az eredményekből, tehát főleg a migránsokat, fiatalokat érinti, és egy eléggé összetett mintáról van szó. Itt nem látszik jól, de nézzük meg az egyes tagállamokat. A vörös vonal az európai átlag, és 2006 és 2016 között látjuk a teljes foglalkoztatottság ez viszonyítva azt látjuk, hogy mindenhol 18 országban növekedett a kölcsön, munkaerő és a többiben csökkent. Az európai átlag nagyjából ugyanaz maradt. Nézzük meg, hogy a kölcsön munka mögött mi rejlik. amikor nincsen állandó munka, akkor folgadják el az emberek a nemzeti szabályok, a nemzeti munkügyi kapcsolatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkaerő kölcsönzés, a kölcsönmunka egyre jellemzőbb. Németországban, Ausztriában, Dániában például nagyon jó a szakképzés, és a szakképzés alatt is szerződéses munkát vállalhatnak a munkavállalók. Általában a stabilitás nagyon alacsony, a szakszervezeti képviselet korlátozott, és általában korlátozottak a lehetőségek például a továbbképzéshez való hozzáférésnél nagyon rossz az embereknek, hogyha ilyen helyzetben maradnak, hanem ilyen, ilyen kölcsönmunka viszonyban maradnak. És uh, itt látjuk például korcsoportonként az átmenetet az ideiglenes kölcsönmunkavégzésből a reguláris munkavégzésbe. Tehát uh, itt látjuk, hogy uh, ideiglenes szerződésekből, vagy meghatározott időre szóló szerződésekből milyen átmenet van a határozatlan idejű szerződésekre. Megnéztük a nyílt végű szerződéseket, és ez, ez egy eléggé érdekes dolog. Például Franciaország, Spanyolország, Olaszország esetében ott van a kettőség a munkaerőpiacon. És itt egy egyedi szerződés kötnek a dolgozókkal, tehát ugyanolyan felmondási feltételekkel. A nemzeti intézkedések célja az, hogy valahogy áthidalják ezt a szakadékot a reguláris munkavégzés és az ideiglenes szerződések között. Nem, nem hasznos az sem, hogyha valakit egy határozott időre szóró szerződés sorozattal alkalmaznak, hiszen sokkal bizonytalanabb a helyzete a érdekvédelme. Itt látunk négy modellt, hogy milyenek ezek az egyéni szerződések, és itt például látjuk a felmondás védelmet, és itt a vízszintes az mindenkire vonatkozik, és itt négy típust különböztethetünk meg. És itt lent szinte nincsen semmilyen felmondásvédelem, ez például az Egyesült Államokra jellemző, ott nincsen lehetőség, tehát az a határozatlan idejű egységes szerződés lenne a cél, és jobbra pedig fent azt látjuk, hogy ha van egy szerződésünk, akkor ez a szerződés időtartamától függ, de a szerződések közötti különbségeket eh, abban látjuk, hogy eh, mekkora a felmondás előtt felmondástól való védelem. És itt nem fogok sok időt tölteni ezzel, de szeretném elmondani, hogy a határozatlan idejű egységes szerződés a legjobb a felmondás ellen. Eléggé sokan kapnak határozatlan idejű szerződést. Itt úgy gondolják a munkáltatók, hogy elbocsáthatják a munkavállalókat, hogy költségeket spóroljanak, de a kettős rendszerben egy határozott időre szóló szerződéssel sokkal könnyebb elbocsátani a munkavállalókat, hiszen akkor nem kell meghosszabbítani a szerződést. A kettős rendszerben pedig nehezebb elbocsátani a határozatlan idejű szerződéssel rendelkezőket. Hogyha úgy gondolják a munkáltatók, hogy optimisták a jövőt tekintve, akkor inkább kötnek határozatlan idejű szerződéseket. De elég nagy a különbség a munkakeresők szempontjaiban is, hiszen eh, a, azok, akik munkát keresnek, általában határozatlan idejű szerződést szeretnének. Nyolc országot vizsgáltunk meg az elmúlt tíz év során. Az első az az Európai Uniós eh, keretben van, tehát szólnak irányelvek, határozott és határozatlan idejű szerződésekről is. Az az általános tendencia, hogy csökkenteni akarják a felmondás védelmet, tehát így van Olaszország, Spanyolország, Portugália esetében. Sok helyen Franciaországban például egyszerűsítik az elbocsátási folyamatot, eljárást, és az átmenet Szlovéniára volt jellemző, tehát hogy határozott idejűből határozatlan idejű szerződésre mentek át. Itt vannak más lehetőségek is, tehát hogy például csökkentik a határozott időre szóló szerződések időtartamát, Lengyelországban láttuk ezt. A másik tendencia pedig az, hogy megpróbálják kiterjeszteni a munkanélküli támogatást azokra, akik éppen ilyen átmeneti időszakban vannak, a határozott szerződésből a határozatlan szerződésre való áttérésben. Tehát megkapják a munkanélküliségi támogatást. Tehát most uh, zárásképpen a támogatások rendszeréből ről szólva, el kell mondani, hogy még mindig nagyon elterjedtek a kölcsönmunka szerződések, a határozott időre szóló szerződések, és azt látjuk, hogy egyre könnyebb elbocsátani a munkavállalókat. A kettőség a munkaerőpiacon minden országban problémás, most igazából még nem lehet elmondani, hogy mi lenne a legjobb gyakorlat a modellje, hogyan lehetne a kettőséget csökkenteni az Európai Unióban. És egy utolsó dia, hogy hogyan lehetne ellene hatni. Az határozott időre szóló szerződés mindenképpen olcsóbb a munkáltató számára. Az Európai Unió például szerepet játszhatna a munkafelügyelet tekintetében. Az aktív munkaerőpiaci politika is egy eszköz, tehát például a képzés, továbbképzés is lehetne egy politikai opció. És a közalkalmazottak erősebb foglalkoztatása. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon kevesen maradtak. Azt hiszem, hogy a ciklus egyik legszörnyebb szavazásán vagyunk túl, de szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése. Igen. Jasjogjék asszony. Dziękuję bardzo. Zwróciła Pani uwagę na to, że osoby, które są zatrudnione... Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy azok, akik határozott időre szóló szerződéssel rendelkeznek, ritkán jutnak át a biztonságos fázisba. Tehát ritkán jutnak át a határozatlan idei szerződésre. Miért? Esetleg eh, ezeknek a személyeknek eh, szakmai problémájuk vagy minőségi problémájuk, vagy nem nem végeztek el továbbképzéseket, hogy könnyebben kapjanak szerződést. Pirinski úrnak is van egy kérdése. You'd like me to put the question now? I'm here. It has to do with... Ez az utolsó megjegyzésekkel függ össze, amikor a munkafelügyeleti hatóságokra utalt. A jobb kommunikáció jobb lenne, tehát hogy a munkagyi jogszabályokat jobban ismerjék a munkavállalók. Te ezek a határozott időre szóló szerződések teljesen legálisak minden esetben? Igen, az első, a legfontosabb. Igen, inkább a munkaerőpiaci intézkedések a legtöbben egy állandóbb munkahelyet szeretnének. És az atipikus munkavégzés igazából senkinek sem a kívánsága. Általában az emberek biztonságos munkába szeretnének, munkakörülmények között szeretnének dolgozni. És általában a nyitott végű szerződések esetében drágább az elbocsátás, és általában ez a fő oka, hogy nem veszik át az embereket határozatlan időre szóló szerződés. Tehát az országok rugalmasabbak, és ha egy állandó szerződésben vagyunk, az emberek nyilván ott szeretnének maradni, és az kevésbé érzékeny, kevésbé sebezhetőek a munkavállalók. Tehát a munkaerőpiacon jobb a dinamika. Igen? Én nem mondanám, hogy illegális ez a gyakorlat, a határozott időre szóló munkaszerződések többfélék. Tehát a kiküldetés is ide tartozik, tehát erről van egy új irányelv is. Tehát ezek a kérdések pedig garantálják, hogy megvannak ezek a... Tehát, hogy, hogy hajtsák végre a meglévő jogszabályokat. A jogszabályok megvannak. A munkavállalók meg általában tisztában vannak a jogaikkal, általában a migráns munkavállalók kevésbé, akik más tagállamban dolgoznak. De én nem mondanám, hogy ez illegális. Köszönöm szépen. A tolmácsokat most elengedjük. Nagyon kemény délelőttjük volt. Nagyon kemény szavazásunk volt. Ez volt az egyik legrosszabb, ami létezett. Tehát elfáradtak, és szeretném megköszönni a tolmácsoknak, hogy segítettek ma délelőtt. És szeretném megköszönni azt, hogy idejött. We, we of course follow uh, your work and we are informed about what you are doing and reports and so on, but those pictures you showed, they are so simple and uh, uh, uh, I'd be glad if you could see to that we got them because we can use them ourselves when we are out trying to, uh, to uh, uh, convey a message